alkalmazni, hogyha egyhangúan támogatják ezt az európai tagállamok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lezárom a vitát. Szavazás holnap, kedden, október 8-án 12 órakor. Folytatjuk, és pedig a Mazzoni jelentéssel, és most át is adom a szót Erminia Mazzoni asszonynak. Köszönöm, elnök úr az a jelentés, amiről most beszélünk, a strukturális alapok és a költségvetési megszorításokkal kapcsolódik, a regionális és helyi hatóságokra kifejtett hatásáról. Nagyon szigorú szabályok vonatkoznak ezekre az alapokra, általánosan csökkentik a költségeket, és nincs megkülönböztetés a befektetés és a folyamatos költségek között ennek a hatása sokszor olyan, hogy megakadályozza ezeknek a növekedést ösztönző eszközöknek az alkalmazását. Ennek konkrét hatása van a kohéziós politikára általában. A, itt befektetésekről van szó, viszont a szociális, gazdasági és a területi egyensúly is felborult a tagállamok között. A csökkentések és a megszorítások esetében a regionális hatóságok nehézségekkel küzdenek, és nem tudják teljesíteni a vállalásaikat. A elért költségszint, a gyengébb és az erősebb gazdaságok közötti különbség is megerősíti, hogy a kohézió lelassult. Három javaslat szerepel a jelentésben. Egyrészt állami befektetésre van szükség, szigorúan be kell tartani az Európai Uniós költségvetési szabályokat, társfinanszírozásra van szükség az Európai Strukturális Alapokba adott támogatások esetén. Az strukturális alapokból támogatott együtt közös finanszírozási esetek esetében az állami támogatás tiltása az nem indokolt, hiszen sokszor például az EU 2020-as célok a munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés a célja ezeknek a projekteknek. A jelenlegi helyzet viszont rövidre zárja az európai politikát. Egyrészt megakadályozzák, hogy költségeket lehessen elismerni, másrészt pedig szankcionálják a projekteket, mert nem tudnak regisztrálni költségeket. A számítás minden esetre a kiadások számítása, amelyek kapcsolódnak a befektetésekhez, ezek nettó alapon történnek, tehát adók illetékek nélkül. Ezek olyan költségek, amelyek ugyanakkor növelik a deficitet. A harmadik javaslat pedig, hogy a költségvetésbe a programozási időszak elején a teljes európai forrás be lehessen érni és a nemzeti arány pedig a következő költségvetési időszakban regisztrálják. Így a nemzeti és a régiós hatóságok valójában jó, könnyebben tudnak megoldani a befektetésnek a kezelését. A jelentés a bizottságot és a tagállamokat célozza, a tárgyalások, a kohéziós csomagról folyó tárgyalások során is kérjük, hogy vegyék figyelembe a véleményünket. További rugalmasságra van szükség, a régi szakbizottság tagjai részt vesznek a kohéziós csomag tárgyalásán, koherens módon dolgozunk együtt. A jelentés egyébként a regionális fejlődési szakbizottságban szinte egyhangúak szavazták meg, 42 voltak mellette, és ketten tartózkodtak. A Költségvetési Szakbizottság és a Munkahogyi Szakbizottság is támogató véleményt adott. A jelentés abszolút koherens módon kíséri azt a vitát, ami az Európai Tanácsban indult, és megfelel az európai fiskális politikáról folytatott viták menetének is befogadó, intelligens, fenntartható Európát kívánunk építeni 2020-ra. Nincs értelme, hogy folyamatosan felhívásokat szavazunk meg az Európai Bizottság számára azért, hogy támogassa a foglalkoztatást, a gazdasági növekedést, az infrastruktúrás fejlesztést, hogyha a kritikus problémákat nem oldjuk meg, azokat a csomókat, amelyeket felismerünk a stabilitási program és a kohéziós program megvalósítása során. Remélem, hogy az Európai Parlament meg fogja szavazni a teljes jelentést, és így aktív módon tudatosan leszünk mi is jogalkotók. A közösségi szellemet nem szabad feláldozni a nemzeti szellem oltárán. Most kezdjáj, hozzászólások következnek. Első hozzászóló Angelili asszony. Köszönöm, elnök úr. Kiváló Máconi kolléga jelentése konkrét javaslatokat tartalmaz, amelyekkel biztosítani lehet a megfelelő rugalmasságot a stabilitási paktum tiszteletben tartásával. A produktív közbefektetéseket be akarja vonni az elszámolásba. Egyébként ne felejtjük el, hogy 60%-ban regionális és helyi szinten történik az ilyenfajta támogatás és befektetés. Ugyanakkor ki lehetne zárni akár részlegesen, a társfin- nemzeti társfinanszírozást, amikor európai támogatást kap a terület. Stratégiai, életbevágó költségekről, kiadásokról van szó, ezekre szükség van az Európa 2020-as célok eléréséhez, a versenyképesség, a növekedés, a teremtés támogatásáról van szó. Ne felejtjük el, hogy stabilitási paktumról van szó, de növekedés is benne van a nevében, úgyhogy nem hallhatunk bele a megszorításokba.

Nagyon fontos jelentés ez, ezért gratulálni szeretnék az előadónak. Fontos ez az én hazám szempontjából is kifejezetten, és hiszen növekszik, növekedett a munkanélküliség és a recesszió uralkodott el az országban. Én valóban el, elmondhatjuk, hogy ez, bennünket egy fejlettebb régiónak tekintenek, hiszen itt a GDP számokból indulnak ki, de közben fordult a helyzet, és egy külön rendelkezést kellett megalkotni, amely 100 millió eurós kifizetést tett lehetővé a Regionális Fejlesztési Bizottságon belül. Azt gondolom, hogy erre továbbra is várunk erre a finanszírozásra. Azt gondoljuk, hogy a következő hét évben is rászorulunk erre a igenis a társfinanszírozási szabályokat így kell kezelnünk, és segíteni kell ebből a foglalkoztatást és a vidékfejlesztést is egyben. Azt hiszem, hogy erre pénzt kell szánnunk. Köszönöm szépen. Mikrofon. Mikrofon. Yes. Kérem a mikrofont használja. Mondja az elnök. Rendben van. Köszönöm szépen az előadó kollégának, amit készített, hiszen tényleg a probléma magvát ragadja meg. A finanszírozásról beszélünk. Látni kell, hogy a válság és a megszorítási politika vezetett oda, ahol éppen tartunk. Görögországban összeomlik a gazdaság, időközben energia problémáink vannak, felszöktek az adósságok, a kohézió pedig veszélybe került. Mit tudunk tenni, mit kell tenni? csökkenteni kell a közkiadásokat, de ha ezt csökkentjük, akkor legalább a régiók szintjén kéne többet költeni, hiszen a régiók szintjén beruházásokra van szükség, még inkább, mint a központi területen, hiszen nagyon súlyos problémákkal küzdenek. Egyre kevesebb pénz jut nekik az állami költségvetésből, és egyre kevesebb személyzetet tudnak fizetni, és, és csökken a recesszió következtében a saját finanszírozás, a saját források összeget, tehát a kohéziós alapot, a strukturális alapokat, egyebeket fel kell használni, méghozzá a kis és középvállalatok a régiók erősítése érdekében, hogy megfelelően tudjunk reagálni, és rugalmasan lépjünk fel, és hatékonyan tudjuk így a pénzeket felhasználni, és a régiók erőteljesen tudják végrehajtani a programokat. Pillanatnyilag egy ördögi körben vagyunk, itt nem a kohézió növekszik, hanem az egyenlőtlenség és a különbség a régiók között. Ez Európának árt, de még az egyes országokon belül is nagyok a különbségek. Köszönöm szépen. Mo- Maletics kolléganőnek adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak ezt a jelentést, amely nagyon fontos dolgokra irányítja rá a figyelmünket. Konkrétan arról van szó, hogy mit tudnak a regionális önkormányzatok tenni a kohéziós politika keretei között. Azt gondolom, hogy ezeket a stratégiai prioritásokat ki kell emelnünk EU szintjen, e, hiszen el akarjuk érni a regionális céljainkat. Ehhez viszont szükség van a megfelelő finanszírozásra a kohéziós politikán keresztül Igenis, a céljaink elérése érdekében helyi akciócsoportokat kell kialakítani, amelyek segítenek a strukturális helyzet javításában. Azt gondolom, egyensúlyt kell találnunk a fiskális konszolidáció és a beruházás igények között a régiók szintjén. Ez, erre szolgál egy, szolgálnak egyébként a strukturális alapok is mert különben egyes országok nem tudnak növekedni. Tomásics kolléganőnek adok szót. Köszönöm szépen. Horvát képviselőként szeretném hangsúlyozni, hogy számos problémánk van a pénzügyi fenntarthatósággal nem kellene ragaszkodnunk ahhoz, hogy egységes modell legyen, hiszen a helyi és a regionális egységek különbözhetnek, és különböző módon decentralizáltak. Egyetértek azzal, hogy a kevésbé fejlett egységeket magasabb szintre kell hozni. Azonban a gazdagabb régiók helyzetében nem kell visszaélni, hogy őket használják ki, a szegényebbek. Az a alapokból származó forrásokat hatékonyan kell elkölteni. A gazdagabb tagállamok sokkal többet is adhatnak, mint pénzt, tanácsot a reformok végrehajtásához. Köszönöm szépen. Most uh, Szújka asszony kap szót. A jelen válság nagyon kemény csapást mért a helyi és regionális hatóságokra. A központi kormányzatok szinte mindenhol megszorító intézkedéseket alkalmaztak, kevesebb jutott el a helyi és a regionális hatóságokhoz. Megvaló, meg vagyok győződve róla, hogy a helyi és regionális hatóságoknak a forrásokat intelligensen kell felhasználniuk. És elsősorban konkrét intézkedésekre kell koncentrálnunk, hogy nőjön a foglalkoztatottság, kevesebb legyen a munkanélküliség. És a helyi és regionális hatóságoknak kevésbé kellene érezni a központi problémákat. Ehhez viszont az is szükséges, hogy átlátható legyen a finanszírozási politika. Ez pedig lehetővé teszi az, hogy sokkal gyorsabban alkalmazzunk projekteket. Köszönöm szépen. Ferreira úr kapszó. Obrigado, Presidente. Este relatório reconhece... Köszönöm, elnök úr ez a jelentés elismeri, hogy egyértelműen létezik egy tendencia a regionális különbségek növekedése tekintetében az Európai Unióban. De hogy jutottunk oda, és hogy lehet ezt megoldani? Az egységes piac, a közösségi szabályok, a liberális, kapitalista elvek, egyenlőtlenséghez, divergenciához vezetnek. Ez az a dinamika, amit a kohéziós források, egyébként nem elégséges kohéziós források soha nem tudtak ellensúlyozni. A második kérdés, hogyha ezt az utat megfordítjuk, akkor radikálisan változtatni kell az Európai Uniós szakpolitikákat. El kell, hogy ismerjük az egyes országok és az egyes régiók fejlődéshez való jogát. Ez azt jelenti, hogy egyetemű erőfeszítést kell tenni a szociális gazdasági szinten az új költségvetéstől eltérő módon. Ehhez viszont bizonyos feltételekre szükség van, csak akkor lehet úgy mozgosítani a kohéziós és egyéb forrásokat a pazarlás nélkül. A makrogazdasági feltételeket pedig nem szabad elfogadni. Kelly képviselő. Köszönöm szépen. Örülök, hogy hozzászólhatok ehhez a rendkívül fontos témához, hiszen én is tagja vagyok a Regionális Fejlesztési Bizottságnak. Azt gondolom, hogy a az előadó nagyon jó munkát végzett. Az egyszerűsítés a kulcs szó ebben az egészben. Az elmúlt időszakban, amit sikerült elérni, az az egyszerűsítés és a rugalmasság. Ebbe az irányba kell dolgoznunk, és azt gondolom, hogy további haladást is tudunk elérni ezen a területen. Biztosítani kell, hogy jól költsük el a pénzt még hozzá a polgárok érdekében. Talán a kolléga már említette, a GDP nem igazán tökéletes mérőeszköz ezen a területen. Vannak igencsak szegény régiók, viszonylag gazdag területeken is. Ezért a líderen keresztül jobban meg kell vizsgálnunk, hogy hova juttatjuk a pénzüket. Köszönöm szépen. Köszönöm Sancho Schmidt kolléganőm. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, igen, a költségvetési megszorítások a fogyasztókat sújtják az Európának. 2007 óta több mint 300 millió eurót fektetett be a régiók fejlesztésébe. Két eurót ad az Európai Unió, és a nemzet és a regionális hatóságok pedig plusz egy eurót kell, hogy ezt hozzátegyenek, tehát többszörös a hatás a mi támogatásunknak. Ugyanakkor bizonyos helyi közösségek plusz támogatást igényelnek a befektetések miatt, illetve a foglalkoztatási célok miatt hogyha jobban tudnánk a pénzünket elkölteni, az egy fontos elve lenne a következő tervezési időszaknak. Ez az Európai Unió és a tagállamok szintjén is igaz. Ugyanakkor az államok és a közösségek a megfelelő szintek szigorúan be kell, hogy tartsák az Európai Unió által előírt szabályokat, a stabilitási paktum előírásait is, és hatékonyan kell, hogy felhasználjuk az európai támogatást. Fenntartható módon kell mindezt megvalósítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Borcán képviselője szó. E, Köszönöm szépen, elnök úr. A kohéziós politika az Európai Unió legfontosabb eszköze a recesszió és a válság elleni harcban. Azonban itt a költségvetési korlátozások a pozitív hatásokat mind megsemmisíthetik. A nemzeti szintű megszorítások és a helyi és regionális programok finanszírozása nagymértékben kihat a strukturális alapok megfelelő felhasználására. A legveszélyeztetebb helyi és regionális egységek fognak a leginkább ettől szenvedni. Éppen ezért támogatom ezt a jelentést, és pedig abban a tekintetben, hogy most derogációkat kér. Megfelelő irányba történt elmozdulás, hiszen olyan forrásokról beszélünk, amelyek a növekedést generálják. Köszönöm, Páska úr. Köszönöm szóval szépen. Az én országomban is született olyan döntés, hogy a helyi önkormányzatokhoz jussanak át bizonyos források. Tehát eh, például Pozsonyban is eh, voltak ilyen lépések. A helyi hatóságok munkája a helyi fejlődés motorja. Éppen ezért eh, az önkormányzatoknak juttatott kevesebb forrás ahhoz vezetett, hogy csökkentek a befektetések. Meg vagyok győződve róla, hogy ahhoz, hogy jobb legyen a régiók és az helyi önkormányzatok fejlődése, bürokrácia mentesíteni kell a helyzetet. Itt nagyon fontos, hogy a helyi szereplők pedig stratégiai lépéseket dolgozzanak ki. A szabályok egyszerűsítése és a rugalmasság növelése. Itt a kulcsszavak. És így sokkal hatékonyabban lehetne a forrásokat alkalmazni. A válságban pedig sokkal inkább szükség van ilyen szolgáltató, szolgáltatásokra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Damanaki asszony kap szót. Köszönöm szépen. Üdvözöljük a parlament kezdeményezését a bizottság részéről, és osztjuk azokat az aggályokat, amelyeket a jelentés tartalmaz a gazdasági válság tényleg megváltoztatta a konvergencia folyamatot az európai régiók körében, és a regionális, eltér, regionális eltérések növekednek, mindenek előtt a foglalkoztatás területén a regionális és a helyi önkormányzatok igenis rászorulnak arra, hogy támogatást kapjanak a válságból való kilábaláshoz. Pillanatnyilag a az Európai Unión belül a 27 tagállamot tekintve véve a, az egészségügyi kiadások területén 46%-ot az önkormányzatok költöttek el. Bizonyos nemzeti kormányzatok jelentősen hozzájárulnak a közberuházásokhoz. 2012-ben mintegy 60%-ról beszélünk a teljes állami beruházás vagy közberuházás területén, a 27 tagállam területén a regionális, vagyis az önkormányzati szinten került végrehajtásra. Ehhez szükség van viszont a helyi önkormányzatok és a regionális önkormányzatok szintén bevételekre. Ez viszont csökken. Azt látjuk, hogy drámai megszorításokra került sor helyenként. 2011-ben a nemzeti szint alatti önkormányzatok csökkentek méghozzá az 1997-es szintre, ami a reálárakat illeti mintegy 5,8%-os csökkenés figyelhető meg 2010-hez képes 6,5% 2011-ben, és további csökkenés volt 2012-ben is. El kell, hogy mondjuk, hogy nyilvánvalóan negatív hatásokkal jár ez a helyzet. Bizonyos tagállamok egyre növekvő nehézségeket jeleznek a társfinanszírozás területén a programokban, ami természetesen a célok elérésében negatív hatással járhat. Egyébként a trend erősödik is, hiszen megmutatkozik, hogy a gazdasági válság a regionális és a helyi önkormányzatok kapacitását súlyosan károsította, és egy kritikus szintre süllyedt a beruházási képességük, és ez vonatkozik a jövőben az egész növekedési ütemre. Az Európai Bizottság egy sor intézkedésre tett javaslatot, hogy megkönnyítsék a források felhasználását. Mindenek előtt magasabb szintű társfinanszírozást kívánunk lehetővé tenni a jelenlegi időszakban és a következőben is. A második pont a jelenlegi helyzet megköveteli, hogy a leghatékonyabban költsük el a forrásainkat mindenek előtt. Stratégiai orientációra kell figyelnünk, méghozzá oly módon, hogy erősítsük az Euró 2020-as stratégiának a megvalósulását, illetőleg egyszerűsíteni kívánjuk a pénzek felhasználását is. A harmadik pont az volt, hogy a kohéziós politika szorosan együttműködjön a makroekonomiai reformokkal, amelyekre az európai szemeszter keretében kell végrehajtani. Tehát egy sor mechanizmus végrehajtásáról van szó, és a makroekonomiai kormányzás mindenképpen szem előtt tartandó a pénzek felhasználásánál a makroekonomiai feltételrendszer megvalósítása során bizonyos körülmények között természetesen lehetővé kívánjuk tenni azt is, hogy eltérjünk az eredeti követelményektől és elvárásoktól, amelyet megfogalmaz a növekedési és stabilitási ö, paktum, méghozzá a nemzeti társfinanszírozás keretében a megfelelő modalitások fontos szerepet játszanak itt, és ezeket most nem régiben pontosította az Európai Bizottság. Köszönöm szépen, lezárom a vitát, holnap szavazunk, kedden, október 8-án 12 órakor. Ezzel tovább lépünk az LS jelentésre. James Ellis úr kapja azt meg a szót.